If everybody can take a seat, please, so we can start our meeting. Kezdhetjük az ülésünket. Az első napi rendi pontunk a mai napi renden az, az hogy kinevezzük az Európai Bankhatóság igazgatóját, az EBA igazgatóját. Először teszt szavazást tartunk, mert különböző számú képviselő van itt, hiszen most csak az ECON szavaz, tagok szavazhatnak, a szavazás, megnyitom. The vote is closed. Oh. Lezárom a szavazást. Pontosabban várunk még. Hatan még nem szavaztak. They are yet, so let's... There are two EPP. A néppártból kettővel többen szavaztak. One. több szavazat a néppárt részéről. Okay. Okay. Okay. Rendben. Okay now? Okay. We are still uh, missing five people. Még mindig öten nem adták a szavazatukat. Lezárom a szavazást, a próbaszavazást is lezárom. You have to say the name? Okay. So now... Rendben. Most akkor szavazunk. Jerry Cross az Egységes Tanálási Testület ügyvezető igazgatójának kinevezéséről titkos szavazást tartunk. Megnyitom a szavazást. Okay. If they don't vote. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Huszonnégyen mellette szavaztak, 27-en ellene. Tartózkodás nélkül elutasítottuk. So now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 az Egységes Tanási Testület tagjának 5 éves időszakra való kinevezése, megint titkos szavazás. Megnyitom a szavazást. We're still missing a, a vote, but if Lezárom a szavazást. 41-en mellette szavaztak, 6-an ellene, 3-an tartózkodtak, elfogadtuk tehát. Következik a következő kinevezés. Jesús Saurina, az Egységes Szanási Testület tagjának 5 éves mandátumra való kinevezése, megint név, géppel szavazunk, titkos szavazás, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom. Negyvenhárman mellette szavaztak, öten ellene négyen tartózkodtak, elfogadtuk. Most pedig következik Jan de Carpentier, az Egységes Szanási Testület alelnökének kinevezése. Megint titkos szavazás, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. 37-11 arányban 5 tartózkodással elfogadtuk. Okay. Okay, now we vote on the most pedig egy döntésről szavazunk, amelynek keretében intézményközi tárgyalások kezdődnek a CCP szabályozásról. Név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. 48 48-4 arányban egy tartózkodással elfogadtuk. Okay, sorry, but now we vote. Most pedig Következik az Európai Központi Bankról szóló jelentés, a 2018-as évi éves jelentés. Kostas Mavrides az előadó. Kezdjük az egyes alfejezettel. Eredeti szöveg, megnyitom a szavazást. Elnézést, mondja az elnök. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 59-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 60-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. B kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 72-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. What is closed? Lezárom. 22 mellette 31-en ellene elutasítva. C kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik a 80-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 82-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 83-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. D kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 93-as mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Elkompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 129 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük? Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. One EPP too many. A néppártól egyet többen szavaztak. Még mindig egyet többen. Rendben, lezárom a szavazást. 26-an mellette, 27-en ellene, elutasítva. 130-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 131 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes fejezet, eredeti szöveg mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. F kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. egy mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. G kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 147-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 148 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 149 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 152 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 154 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. H kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. I kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 175 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. A néppártól egyre több szavazat jött. Lezárom a szavazást. 17-32 arányban, 4 tartózkodásra elutasítva. 177-es mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük ismét, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. G kompromissz, J kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 184-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Huszonkettő harminc arányban elutasítva. 185 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 189 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 190 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 191 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 192 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 193 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 194 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 195 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 196 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 197 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 199 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Most pedig K kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 208 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 209 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 210 mellette, 210 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, el kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Kettő mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 222 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 223 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 224 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 225 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Close the vote. Lezártam a szavazást. Elutasítva. LA kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, jóvá hagytuk. W kompromisszum mellette ellene tartózkodik, jóvá hagytuk. M kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. O kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 242 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 243 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 244 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. P kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 253 mellette ellene tartózkodik, elutasítva 254 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva 255 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. Q kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 262-es módosító mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 263 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. R kompromisszum mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 267 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 268 mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 269 mellette, ellene, tartózkodik, ezt ellenőriznünk kell. Kérem, tegyék fel a kezüket, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítva. It was approved, Louis. Azt jóvá hagytuk, Louis. Ez kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. És elkompromisszum kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 277-es mellette ellene tartózkodik. Ezt is ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. Close the vote. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 281 mellettem, ellene tartózkodék elfogadtuk. 282 mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 281 mellette ellene elfogadtuk. 285 mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük a szavazást, megnyitom. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 287 mellette ellene tartózkodik. Ellen, ö, hagytuk. T kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 292 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. U kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Van egy szóbeli módosító a zöldek részéről. Van, van kifogás, tessék, Márkusz. Igen. Két okból kifolyólag. Először is eh, a, az előző kompromisszumban a tartalomról már szavaztunk. Egy kicsit eh, nagyon nehéz fél tízkor, ha egy szóbeli módosítót eh, kapunk, akkor erről kicsit nehéz szavaznunk. Mi ellenezzük ezt a szóbeli módosítót. Nem akarunk erről szavazni. Hányan ellenzik akkor? kérdezi az elnök. Ki ellenzi azt, hogy erről szavazzunk? Oké. Okay. Ez több, mint amennyi kell. So, we move on to amendment 299. 299-es módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítva 300 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 301 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 302 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 303 mellette ellene tartózkodik, elutasítva 304 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva V kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 306 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 307 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 308 mellette ellenem tartózkodik, elutasítva. 309 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 310 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 311-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 312 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 22-es bekezdés eredeti szöveg mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Y kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Z kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. AA kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 22-es módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítva A, B kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, E preambulum bekezdés eredeti szöveg mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, AC kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 32-es módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 33-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 34-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. AD kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A e kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 43-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 44 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 40, 45-ös mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 46-os mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 47-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 48-as mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 49-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 50 mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 51-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 52 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 53-as mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. Egyes hivatkozás, eredeti szöveg mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. X kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Négyes hivatkozás mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hatos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. A hatos hivatkozás eredeti szöveg mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hetes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hetes hivatkozás eredeti szöveg mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Nyolcas módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Kilences módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tízes módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tizenegyes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tizenkettes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Tizenhármas mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Az így módosított szövegről szavazunk név szerint, a szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. 40 igen, 5 nem, 8 tartózkodás, elfogadtuk. Okay. Now we move on to the next point, which is a uh, voting akkor most átérünk a következőre, ami az Európai Bankhatóság felmentvényének megadásáról szól. Kezdjük az egyes bekezdő egyes módosítás mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk. Kettes módosítás mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hármas módosító, elnézést, egy szóbeli módosítás van. Epping képviselője van, aki ellenőz, ellenzi, hogy erről szavazzunk. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ötös módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es módosító elnézést, hatos módosító, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 25-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 7-es módosító következik mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tízes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tizenegyes modosító módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tizenhármas mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 24-es javítja az elnök. 15-ös következik mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük a 16-osat, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Huszas következik, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 21-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 22-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Az egész szövegről módosításokkal beszél, szavazunk név szerint. Lezárom a szavazást.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 Elfogadtuk 28-a mellette, 17-en ellene, 5-en tartózkodtak. 11-es módosító következik mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 14-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös következik, mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, 15-öset ellenőrizni kell. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 22 ellenében 27. Akkor az eredeti szövegről beszélünk, szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 16-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most akkor a módosított szövegről szavazunk név szerint, és megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 48 mellette, 3 ellene, és elfogadtuk a szöveget. Most pedig a következő pont a mentesítése az ESMA, az Európai Értékpapír és Piaci Hatóság. Egyes mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Kettes módosító mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Hármas mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Négyes mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Huszonhatos módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 16 nem, hatos javítja, mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. Hetes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Nyolcas mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. el, elutasítva, mert 24 mellette, 24 ellene, ami azt jelenti, hogy nem fogadtuk el. Tizenegyes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk.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 tartózkodás, elfogadtuk. Most az álkompromisszum következik mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 23-as mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 24-es nem, 23-as második rész eh, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most pedig az egész módosítás, módosított szövegről besz, eh, szavazunk név szerinti szavazással. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 48-an mellette, ketten ellene elfogadtuk. One minute and then we move to the next item, which is the competition. Egy perc, és aztán rátérünk a ö, versenypolitikai kérdésekre. Köszönöm. Dear colleagues, please. Uh... Kedves kollégák, kérem üljenek le, hogy el tudjuk kezdeni a következő témát, következő napi rendi pontunkat. Köszönöm szépen. Most pedig a 23-as napirendi pont következik, versenypolitika, éves jelentés 2019, a jelentés tevő Stefani Jön Kurten, 5 percre megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Mindenkinek szép napot kívánok, és először is szeretnék köszönetet mondani minden árnyék jelentéstevőnek az együttműködésükért, és az, hogy hozzájárultak a jelentéshez. 335 módosítót nyújtottak be, és nagyon nagy örömmel dolgozom a versenypolitikai kompromisszumon, és azt is, annak is örülök, hogy Verszáger biztos azt mondta, hogy a versenypolitikának a megreformálása prioritást képez a jelenlegi bizottságnak. Én szeretném üdvözölni az új főigazgatót is, aki nem is annyira új, mert mindenki nagyon jól ismeri őt, sőt a munkatársainak egy részét is Oliver szánt. úgy gondolom, hogy bizonyos konszenzust láthatunk valamennyi frakció részéről a tekintetben, hogy egységes feltételeket kell biztosítani, megfelelő keretet kell létrehozni a eh, KKV-k számára, a zöld, a Green Dealnek, a digitális piacnak, és így tovább. És ugyanakkor az integritását is kell biztosítani az egységes belső piacnak. Köszönetet mondok az AKRI, INTA, IMCO szakbizottságoknak, akiknek a véleményét ugyancsak figyelembe fogom venni. Szeretnék visszatérni a legfontosabb pontokra, amelyeket az árnyék jelentéstevőkkel együtt kidolgoztunk. Kezdeném a néppárttal, egyetértek azzal a szándékkal, hogy egy nagyobb kölcsönösséget igényeljünk a partnerországoktól, hogy azonos feltételeik legyenek a saját vállalatainknak. A digitális területen pedig egyes platformok önszabályozását szorgalmazok, illetve a domináns helyzettel való visszaélés, e, a e, különböző kommunikációk a 2008-ban már vannak, hogy hogyan lehetne ezek ellen fellépni, ezeket jó lenne használni, illetve figyelme kell venni a digitális piacok nagy e, gyors fejlődését, illetve a jogbiztonságot. És meg kell erősítenünk az úgynevezett participatív, tehát a részvételi bizalmat. Az SND frakcióról, kedves Kármen, nagyon örülök, hogy körülbelül 15 módosítót közösen nyújtottak be. Ez azt jelenti, hogy végül is ugyanaz a véleményünk, illetve a megállapításunk a konkurencia területén az adatokkal kapcsolatban is nagyon fontos az adatgazdálkodás teljes mértékben kihasználni, illetve az interoperabilitást is biztosítani. Fontos a konkurencia szabályokat is felülvizsgálni, hogy szembe tudjunk nézni a koncentráció, agregáció és adatfelhasználásokkal, amikor különböző fúziók és megegyezések történnek az ex ante vizsgálatoknál jobban kell értenünk a különböző dinamikus piaci modelleket, hogy minél előbb felfedezhessük a versenyproblémákat, és fel tudjunk lépni. Akkor kell lépni, amikor még lehet és nagyon fontos, hogy ezeket az ex ante megoldásokat is tudjuk alkalmazni, hogy a domináns pozícióval való visszaéléseket meg tudjuk előzni. Üdvözlöm azt a módosítót is, amelyik azt kéri, hogy a komfőigazgatóság erősödjön meg a mesterséges intelligencia kérdésekben, illetve legyen megfelelő állománya ehhez, és meg tudjuk hozni a korrektív intézkedéseket, amit a technológiai nagyvállalatok domináns pozíciói kivédésére szükségesek, és a versenyfőigazgatóságot is üdvözlöm, különösen a mi szakbizottságunk konkuren- versenybizottságát. A zöldeket illetően ugyanúgy, ahogy mindenki, és nagyon remélem, hogy Ursula von der Leyen Green Deal-je sikeres lesz. Nem csak a zöldek támogatják ezt, de ők hangsúlyozzák, hogy a Green Deal-nek a célkitűzéseit figyelembe kell venni a következő állami támogatásokról szóló tárgyalásokkor, azért, hogy az Unió a szén kivezetést jobban végre tudja vinni. Ahogy sokan említették, én is úgy gondolom, hogy fontos a felvásárlások, fúzióknál a küszöböket megfelelően módosítani. A GUE frakciót illetően általában nem tudom, hogy itt van-e a jelentéskészítő. Úgy gondolom, hogy a versenypolitikának nagyon nagy szerepe van a Green Deal sikerében, és fontos ez a globalizált világban is. Tehát el kell érnünk, hogy e, egyrészt a saját piacunk integritása megmaradjon. Tehát valamennyien olyan jelentést szeretnénk, ami sikeres, és ami a mi is nagyon sok mindent elérhet, de nem mindent. Itt gondolok az adóztatással kapcsolatos módosításra, amit a GUE vetett fel. A verseny és az adózás nem kapcsolódik szorosan egymáshoz, mert ugye a verseny az uniós kompetencia, az adó pedig nem. Az Európai Bizottság is fogad foglalkozott azzal, hogy a kedvező adó helyzet megteremtése a vállalatok számára. A bizottság és az illetékes biztos is már nagyon bátran állt ki ezekkel a kérdésekkel, többek között az Apple ügyében. Én is ö, osztom azt a szándékot, amit, ö, hogy ott ö, fizessék az adót, ahol létrejön a profit, és ezt mondta már ki az Európai Parlament, amikor a CCTB jelentést megszavazta. Francesca ötletével kapcsolatban pedig köszönöm, hogy a frakciók felhívta a figyelmet egy nagyon fontos problémára a sziget területekre. A, nagyon sok szigetterület van és európai terület is, amelyek számára hátrányos a helyzet, és a tisztességes versenyben nem tudnak ugyanúgy részt venni. A szigetek, amelyeket nagyon sok országban vannak. Ez mindenképpen a verseny szempontjából az energiaellátás, a KKV-k számára a szigetvilág vonzása, ez olyan kérdések, amikkel megfelelően foglalkoznunk kell. Tehát ezek azok az első elemek, amelyekkel re jutottunk az első eszmecserét követően, kedves kollégák, és nagyon örülnék, hogyha folytathatnánk ezt az eszmecserét azzal, hogy meghallgatjuk az önök konkrét észrevételeit. Köszönöm szépen, elnök úr! Uh, Köszönöm szépen a bevezetőt, most pedig uh, négy percben az árnyék előadóknak adnám meg a szót, uh, Stefan Berger a néppártól először is. Köszönöm szépen! Köszönöm, elnök úr. Én is úgy gondolom, hogy 335 módosító indítvány bizonyítja, hogy ez a jelentés az alapja annak, amit a bizottság a következő évek során szeretne létrehozni. A módosítók sora azt hiszem azt jelzi, hogy ez az első politikai jelentés mennyire fontos most a ciklusban. Jónak tartom azt is, hogy a különböző frakciók részéről izgalmas, érdekes módosítók érkeztek. Mindenek előtt el kell ismernünk azt, hogy a világ megváltozott, és a versenypolitikával, a fúziókkal, a koncentrációkkal kapcsolatos szabályokkal, illetve a technikai kihívásokkal meg kell küzdenünk ezeket vállalnunk kell. Az előadó számos fontos kérdést már felvetett. Van egy pont, amelynek kapcsán fel kell tennünk azt a kérdést, hogy a küszöb egyáltalán érvényese még. Ez egy izgalmas vita lesz majd a tárgyalások során. A digitális piacokon azt tapasztalhatjuk, hogy egyre több a gatekeeper, és megváltoznak a piaci struktúrák, és az adatok, valamint az adatok kezelésével kapcsolatosan is biztosan még intenzívek lesznek a tárgyalások. Ami az alapvető stratégiát, a name stratégiát úgy kell kezelnünk, hogy itt különbözőek az álláspontok, de összességében véve úgy gondolom, hogyha egy ex ante megközelítésre térünk át, akkor bizonyos területeken ez valóban észszerű. Ugyanakkor ügyelnünk kell arra, hogy ne tegyünk már egy korai szakaszban túl sokat, hogy ezzel talán a vállalkozások számára téves jelzéseket küldjön. Kérdés az is, hogy a bizottság aktív szerepet kell -e vállaljon, vagy esetleg bizonyos gazdasági ágazatokat, vagy gazdasági tevékenységeket megvizsgálja inkább egy jelentés keretében. Ezek azonban olyan részletek, amelyekről beszélhetünk a tárgyalások során. Összességében véve úgy gondolom, hogy a jelentés maga megfelelő ahhoz, hogy ezeket az új problémákat felvesse, megválaszolja, és éppen ezért érdeklődéssel várom a tárgyalásokat, az egyeztetéseket. Köszönöm szépen, Berger úr. Az SND részéről Carmen Gabriela Avran az előadó, az árnyékjelentéstevő. Tisztelt kollégák, szeretném megköszönni ezt a nagyon hasznos és érdekes tapasztalatot. Az első alkalom, hogy az Econ-ban egy jelentés keretében ilyen szerepet vállalok. Ez egy jó tervezet, én megpróbáltam ezt bizonyos területeken javítani, remélem, hogy ezek hasznosak lesznek, és szeretném megköszönni azt, hogy támogatták az általam benyújtott módosítók egy részét. Stefani említette az adat koncentrációt, az adatok agregációját is értékelését, amikor a digitális tröszt ellenes fúziókat értékeljük, bizonyos platformokat meg kell vizsgálnunk ahhoz, hogy megértsük azt, hogy milyen negatív hatásokkal lehetnek az új vállalatokra, amelyek megpróbálják megvetni lábukat a piacon, és ott versenyképesek lenni. Én megpróbáltam kihangsúlyozni azt, hogy olyasmi, mint szabad szolgáltatások nincsenek, ezeket a saját személyes adatainkkal fizetjük meg, de hangsúlyozom azt is, hogy a szabályozók tisztában vannak azzal, hogy a bírságokkal nem lehet megoldani a problémákat, a technológiai óriások pedig nagyon nagy hasznot húznak az 500 milliós belső piacból. Az arci felismerést és hasonló technológiákat szabályozni kell, nem tudom, hogy meg tudnánk állapodni egy szóbeli módosítóban, talán egy későbbi szakaszban. Felmerülhet az ilyen technikák által az adatok összegyűjtése, valamint az ezzel kapcsolatos kockázatok is. Van egy másik módosító is, amelyben felhívom az Európai Bizottságot arra, hogy a mesterséges intelligencia terén tegyen szert szakértőkre, hogy ezáltal jobban megértsük azt, hogy milyen jogorvoslati lehetőségek válhatnak elterjedté. Az online szupermarketek, hipermarketek elosztásban való szerepére is utalnék, valamint a román bankok helyzetére, illetve a kartelszerű magatartások kockázatára. Szeretném röviden megemlíteni az Apple-féle ökoszisztémákat is, valamint a piaci definíciókat, amelyeket mindannyian örömmel fogadunk, és végezetül szeretném megemlíteni a 310-es módosítót, amelyben a strukturális párbeszéd szerepét hangsúlyozom Fesztager biztossal. Hiszek abban, hogy az Európai Parlament, amely 500 millió fogyasztót képvisel, nem részesülhet olyan bánásmódban, mint bármely más szereplő. Éppen ezért a versenyképességi munkacsoporton belül, illetve a főigazgatósággal és a biztossal való eszmecsere egy hasznos eszköz lehet. Várom az érdekes és konstruktív együttműködést ebben a témában, és remélem, hogy a fogyasztók számára egy hasznos anyagot tudunk kidolgozni. Köszönöm szépen a prezentációját. Most a zöldek részéről Sven Gigold következik, akinek minden bizonyal nem ez az első jelentése az Ekonban, és aztán Stefaninak adnám át az elnöki tisztet. Néhány megjegyzést tennék. Először is köszönöm, hogy a zöld megállapodással kapcsolatos módosítónkat beépítette a jelentésbe. Kíváncsiak vagyunk arra, hogy ezt hogyan lehet megoldani, mert szerintem fontos versenyképességi versenypolitikai vonatkozásai vannak ennek is. És ez összhangban áll az Európai Bizottság bejelentésével arról, hogy az Európai Unió összes szabályait összhangba hozzák a zöld megállapodásban foglalt célkitűzésekkel, tehát konstruktívan kell erre tekintenünk. Másodszorban amikor az ex ante monitoring kérdése merül fel, a platformokkal és a piaci erőfölényel rendelkező vállalatokkal összefüggésben. Stefan Berger, Stefan Bergerhez fordulok. Nem tudom, hogy a CDU-CSU-n belül most ki az, aki az igazi ö, politikát, ö, szabályozási politikát képviseli. Mi úgy gondoljuk, hogy az ex-ante monitorozás nem jelenti az állami hatalom túlzott használatát, hogyha egy oligopólium vagy egy monopólium van kialakulóban, és ha ez létrejön, igazából nem látom értelmét annak, hogy miért ne lenne a szociális piacgazdasággal összhangban az ex ante monitoring. Ha van egy monopólium, akkor indokolt azt megválaszolni, hogy miért engedjük ennek a monopóliumnak a létezését, nem lehetséges a megfelelő verseny, mert ennek olyan nagy hálózati kihatásai vannak, hogy csak egy platform létezhet. Ebben az esetben legalábbis védelmet kell nyújtani a felhasználóknak. Éppen ezért az ex ante monitoring nagyon is hasznos. Az előadó részéről is elhangzottak hasonló elképzelések azzal kapcsolatban, hogy a digitális korban egy európai felügyelőre volna szükség. Nem hozunk létre egy digitális belső piacot úgy, hogy 27 különböző joghatóság működik ezen, és mindig lesznek különböző kisebb különbségek a keret jogszabályok alkalmazásával kapcsolatban. Ez nem segíti elő a globális versenyt, és nem segíti elő egy digitális Európa létrejöttét sem a digitális szociális piac gazdaság keretében, tehát egy komoly jelzés lenne, ha meg tudnánk állapodni abban, hogy elmozdulhatnánk egy digitális európai felügyelő létrehozása felé végezetül, és valószínűleg ez a magja a jelentésnek. Felmerül az a kérdés, hogy hogyan kezeljük a saját szabványaink és a harmadik országok szabványai közti különbségeket. Ez egy fontos kérdés. Örülök annak, hogy az előadó figyelmet szentel ennek a kérdésnek. A Siemens Alstrom ügy például a legutóbbi kiváltója volt ennek a vitának. De lehet, hogy nem megyünk túl messzire, ha a kemény versenyt az Európai Unión belül kiiktatjuk. Egyes megfogalmazások itt túl messzire mennek, ugyanis figyelmen kívül hagyják, hogy globális szinten csak akkor lehet valaki versenyképes, hogyha a hazai piacon is erős a verseny. Nem hiszem, hogy globálisan versenyképesek leszünk azáltal, hogyha a belső piacon bizonyos vállalatokat elnyomunk, ezért egy általános szabály felé kellene elmozdulnunk. A különböző ágazatokat másképpen kell megítélnünk. Lehet, hogy bizonyos esetekben a globális verseny szempontjából ártalmasak a szabályaink, de az általános elv az kellene, hogy legyen, hogy örülünk a vállalatok közti erős versenynek közös keretszabályai alapján. Egyes megfogalmazások inkább abba az irányba mozdulnak, amikor is a közös piacon az európai vállalatok között a versenyt úgy állítják be, mintha ez tompítaná a versenyképességünket. Szerintem ez egy téves megközelítés, és amikor a kompromisszumokon dolgozunk, akkor fontos lenne megfelelő egyensúlyt kialakítanunk. Oké, okay, thank you, Sven Gigold. So I'll, uh... Köszönöm. Arra kértek, hogy helyettesítsem a szakbizottság elnökét, tehát én leszek a játékos és a bíró is egyben. Tudom, hogy ez egy erős jelzés lehet a versenypolitika területén, elnézésüket kérem ezért. Hadd adjam meg a szót Francesca Donátónak az ID nevében, tessék. Mikrofont kérünk. Mikrofont kérünk. Nem működik a mikrofonja a felszólalónak. Is it okay? Okay. Ez működik? Igen. Épp azt mondtam az imént, hogy nagyon örülök annak, hogy jó az együttműködés szellemisége, és eh, hogy bár vannak a tartalomban különbségek, a gondolkodásmódunkban, ez eh, látszódik a módosítókban, és Fontos, hogy az európai cégek, az Európán kívüli cégekkel szemben versenyképesek maradjanak. Ezek a szabályozások azonban korlátozhatják a versenyképességünket. Gigászokkal kell szembenéznünk, főként a kínai cégekre gondolok, amely cégeket semmilyen szabályozás nem korlátoz, sőt, még állami támogatást is kapnak. Az állami támogatásra vonatkozó szabályok korlátozhatják a cégeinket abban, hogy világszinten versenyt folytassanak, és ezzel sürgősen foglalkoznunk kell. Meg kell védeni azonban a közérdekeket is. Szociális piacgazdaságunk van, nem csak piacgazdaságunk. A szociális aspektus, és itt gondolok a munkahelyekre, ezeket nem szabad szem előtt évesztenünk. Az is fontos, hogy elérjük azt, hogy a KKV-k, a startupok is képes legyenek részt venni a piacon, őket meg kell védeni azért, hogy ne essenek fogjul a nagy vállalatok számára. A módosítóban is elmondtam azt, hogy fontos az, hogy számoljunk azzal, hogy lemaradás van a verseny tekintetében bizonyos területeken, gondolok itt például a szigetekre. Ha be kell fektetni a szigetekre, vagy szigeteken infrastruktúra szempontjából, hiszen gyakran ők hátrányos helyzetben vannak, nincs homogén fejlődés, ezt lehetővé kell tenni az egész Európai Unió területén ezt a fajta homogén fejlődést. Ezért alapvető szerintem, hogy a tagállamoknak legyen beleszólásuk azokban a vállalatokban, ahol, amelyek nagyon fontosak, amelyek kulcsfontosságúak, hiszen itt közérdekről is szó van. Remélem, hogy ezekről a kérdésekről még majd tudunk beszélni. Köszönöm, Francesca. Raffaello Fitto az ECR részéről. Itt van egy valaki az ECR-től? Nincs itt senki. Akkor Mano Obri, Mano Obri következik a Guettel. Úgy tűnik, hogy mindenki egyetért ezzel a jelentéssel. Fantasztikus. Van egy kis időnk arra, hogy spontán is fel lehessen tenni kérdést. Az EPP-től hárman, Győri Enikő, Fitzgerald és Andrea Schwab kollégák. Egy percet kap mindenki. Köszönöm szépen, elnök asszony, Stefani. Én jelentés készítő voltam az INTA szakbizottság nevében, én, mi adtuk a véleményt, és négy megjegyzésem van. Az első, az az, hogy nagyon fontos az, hogy az Európai Bizottság e, erősíti az e, egyforma játékteret a multilaterális kereskedelmi rendszerben, ez nagyon fontos a cégeink számára. Ez az az aspektus, amit én is próbáltam kiemelni a benyújtott módosítomban, illetve az INTA véleményben is. A második téma, amiről szeretnék beszélni, ez az ipari politika. Itt két megjegyzés. Az Európai Bizottság erősíteni kívánja az európai ipart, ez nagyon jó, ezt üdvözlöm, de ez nem azt jelenteti, hogy enyhítjük a versenyt, és ez nem árthat a KKV-knak, amelyek az európai GDP nagy részét adják. Tehát ezeket a cégeket is a saját érdemeik alapján kell hagyni növekedni. A harmadik pont az az, hogy az Európai Bizottságnak ügyelnie kell arra, hogy a KKV-knak segítsen az új piacokon történő megjelenéssel. KKB barát eh, keretet kell eh, létrehozni. Ez volt Killer Accusations. Itt is vannak gondok ezekkel a fajta felvásárlásokkal kapcsolatban, de nem szabad eh, elfeledni azt, hogy a startupokat azért hozzák létre, reménykedve abban, hogy a nagyobb cégbe majd bevásárolják magukat. Nagyon sok cég, a WhatsApp, a Facebook innovatív ötletből indult ki, és felvásárlás után fejlődtek. Tehát nagyon sok startupnak az a célja, hogy egy olyan termékkel álljanak elő, vagy egy olyan szolgáltással, amelyet jól el lehet adni a piacon. Az innovatív startup, eh, fel, eh, eh, startup támogatás esetében ezeket is figyelembe kell vennünk. Köszönöm szépen, Stefani, köszönöm szépen a munkádat. Szerintem ez a jó irányba halad. Egy pontot szeretnék kifejezni. Meglepett az, hogy a 13-as bekezdésben az Európai Bizottságot arra szólítják fel, hogy ideiglenes vizsgálatot folytasson a Spotify az Apple esetében, és egy hivatalos panasztal is él, amin hamar csak lehet. Nem szabad megelőlegezni egy olyan vizsgálatot, amely egy jogi eljáráson alapul, meg kell hagynunk az időt arra, hogy lefogtassák a vizsgálatot. Egyetértek azzal, hogy a lehető leghamarabb le kell várni, zárni ezeket a vizsgálatokat, de az, hogy már egy konkrét formális eljárást kérünk, akkor, amikor még a vizsgálat nem zárult le, szerintem ez túlságosan messze megy, és, rag, és e, szeretném, hogyha az előadó zen elgondolkodna, és jegyzőkönyvben mondom azt, hogy nagyon sok jó pontja van ennek a jelentésnek, de egy kicsit bizonyos kérdéseket ez felhígít, és ezeket figyelembe kell venni, ezeken el kell gondolkodni azokon a pontokon, amelyeket megneveztem. Köszönöm szépen, András. Köszönöm szépen, Stefani. Teljes mértékben gratulálok ahhoz a munkához, amit elvégeztél. Szerintem ez egy kitűnő kezdet, és nagyon örülök annak, hogy nagyon jó módosítók születtek. Egy dolgot szeretnék kiemelni, hálás vagyok Kármennek, illetve másik kollégámnak is, aki aláírta ezt a módosítót. A főigazgató személyével együtt szerettem volna ezt elmondani önöknek. Ahogy hallhattuk, nem kellene utalni bizonyos cégekre, de azok a cégek, amelyekről beszélnek, azok bankokkal az Európai Bizottság már régóta tárgyal, már három eljárás is volt, rengeteg pénzt kellett fizetniük. Ami kockán forog az az, hogy egy újfajta területet fejlesztenek ki, ez a banki terület, az USA-ban már ezt elkezdték, specifikus bankokat integrálnak, a fogyasztóknak azt javasol dolgokat, mert előre kiválasztják a fogyasztók számára a bankot. Nem várhatjuk azt meg, hogy Európában is ez bekövetkezzen, és pontosan ezért szerintem a bizottságnak már most közleményt kell kiadnia, hogyha ez a további integráció, ami az USA-ban már tart, az Európában is történik, akkor ez nem elfogadható nálunk. Mi állandóan a fejlemények mögött kullogunk, és soha nem fog olyan piaci helyzet helyreállni, mint korábban, és ezért a 2023 as módosító egy ébresztő a bizottság számára, hogy már lépjenek fel, és hogyha nincsenek alternatívák, akkor lehet, hogy csak egy politikai közleményre van szükség. Köszönöm szépen, András! A kérdéseket megvizsgálva, ahogy mondtam, az Európai Bizottságot az újonnan kinevezett igazgatóképviselő Olivier Gasson, aki talán két percet kaphatna. Tudom, hogy számára kevés a két perc, de szerintem biztos, hogy elég lesz számára. Köszönöm szépen, jelentéstevő asszony. Biztos vagyok benne, hogy le fog állítani, hogyha túl hosszan beszélek. Nagyon örülök, hogy ismét itt vagyok az Ekonba. Nagyon sokukat ismerem, hosszú órákon át dolgoztunk együtt legalább tíz éve. Ez most egy ö, új ö, pozíció, új ö, jogi alapokon, de nagyon jó az együttműködés, az interakció. Szeretnék köszönetet mondani a jelentés készítőjének és az árnyék jelentéstevőknek a jelentésért. Csak néhány észrevételem lenne és önhöz szólók elsősorban jelentéstevő asszony, ezért franciául. A versenypolitika nyilvánvalóan az uniónak az egyik politikája, és általános politikai területet is érinti. Éppen ezért természetesen ezek a versenyszabályokat hozzá kell igazítani a gazdaság fejlődéséhez is. Többek között a technológiai fejlődéshez, erről elég részletesen sokat beszéltünk. Éppen ezért kerülnek ezek eh, rendszeresen felülvizsgálatra de hogyha a verseny, míg a versenypolitika egyike a politikáknak, a versenyügyek azok viszont szinte kizárólag igazságügyi kérdések, hogy betartják-e az eljárásokat, illetve az anyagi szabályokat és pozitívan szeretném üdvözölni azt a hozzászólást, amely éppen arról szólt, hogy fel kell készülni illetve el kell kerülni a túlzott beavatkozást az egyedi ügyekbe. Angolul úgy mondanám, hogyha a versenypolitika politika, akkor lehet, hogy ez politika, de nem szabad, hogy átpolitizálják. Hálásak vagyunk ezért a támogatásért, amit a parlamenttől kapunk. A bizottság dolgozik a forrásokon is, hogy meg tudjon felelni a nagy kihívásoknak, amit a digitalizáció jelent. Ez kicsiktelenül olyan dolog, amit nagyon komolyan veszünk, nagyon komolyan gondolkodunk ezeken az aspektusokon, hogy hogyan lehet a lehető legjobb szabályokat kidolgozni és alkalmazni illetve hogyan lehet igazodni a versenyszabályokhoz, ágazati szabályozásokat kialakítani. Mert ha megnézzük a múltat, akkor, akkor voltunk sikeresek, amikor ágazati szinten is az ágazatokkal kéz a kézben dolgoztunk együtt. Például a távközlési ágazat, az energiaágazat, vagy a közlekedési ágazatban. Ez különösen igaz. Végezetül pedig, mert már is túl vagyok a két percen, szeretném még hangsúlyozni, amit Giggle kollega mondott, hogyha a ö, saját monopóliumok megakadályozzák a globális ö, versenyt, akkor ezt tudjuk, akkor valószínűleg az orosz ö, ipar dominálna. Ezért nagyon fontos, hogy Európában versenypiac legyen, mert ez segíti az innovációt és lendületet ad a költségcsökkentésnek, ugyanakkor ez lehetővé teszi a fogyasztóknak a választást, és továbbá azért, mert ez egy alapeleme a belső piacon való egyenlőségnek. Nem szabad, hogy naívok legyen, legyünk, azonos feltételeket kell biztosítani egy joghatósági területen, de azt is tudjuk, hogy azért itt van szerep, és nem csak ez a politika, hanem például a kereskedelem politika sok esetben jobban alkalmazható, vagy hasznosabban alkalmazható. Köszönöm szépen, hogy az elnök asszony kétszer annyit szólt hozzá, mint amennyi időt kapott. Ez lehet, hogy egy jel arra, hogy az új pénzügyi szankcióknak is esetleg lenne helye. Köszönöm szépen, és azzal zárnám, hogy mindenkinek köszönetet mondok a rendkívül gyümölcsöző eszmecseréhez, ami tulajdonképpen csak az eleje egy új eszmecsere folyamatnak. Mint nyilván tudják, és sokan tudják, én is új vagyok ebben a házban, de van egy olyan ö, szándék, hogy a parlament töltse be a saját szerepét, igazi társjogalkotó legyen, az állampolgárokat, a fogyasztókat képviselje, a vállalatokat, és hogy egy valódi, igazi eszmecsere jöjjön létre a bizottsággal is. Ugye, ahogy jeleztük, 335 módosító indítvány született, ezért eléggé frusztráló, mert ugye ö, eredetileg az volt, hogy 6000 karakter. Tehát mindenkinek köszönöm az árnyék jelentéslevőknek is ezeket az eszmecseréket, amiket természetesen folytatni fogunk az elkövetkezendő hetekben. Van egy széles alap, ami az egyességhez megvan, az ex-ante igen, kiegyensúlyozottan természetesen, ez nagyon fontos megemlíteni, hogy mennyire fontos a KKV-k szerepe, az adatok szerepe. Fontos emlékeztetni arra is, hogy a jelentés alkalmazási területe ö, elsősorban a versenyre kell, hogy koncentráljon, de nem szabad más területeket teljesen kizárni vagy kirekeszteni, és ezt is elmondták, hogy ahogy a főigazgató úr is említette, a versenypolitika az egyik politika az unión belül, vannak egyéb politikák is, és nagyon fontos, hogy a belső piac integritását megtartsuk, és ne legyenek kettős mércék a mi vállalataink és más vállalatok számára. Mert hogyha be akarjuk tartatni a szabályokat, akkor nekünk is be kell tartanunk. A Niemann shame kapcsolatban pedig olyan megoldást kell találnunk, hogy ne azt a képet sugározzuk, hogy a parla- az Európai Parlament bírósági szakaszban lévő ügyekben már előre állást foglal. A jövő héten kezdjük majd meg a tárgyalásokat, és ezt köszönöm szépen mindenkinek az eddigi részvételét. Csak emlékeztetni szeretnék, hogy a szavazás az Ikon bizottságban február 17-18-án lesz, a plenárison pedig márciusban lesz. Eh, már a pontos dátumot nem, rá nem emlékszem, de valamennyiüknek megvannak ezek az ütemtervek. Köszönöm szépen mindenkinek, és akkor most rátérünk a következő napirendi pontra, amelyik a 24-es, ami az Európai Beruházási Bank eh, pénzügyi tevékenysége és a 2019-es éves jelentés. Bas Eckhout zöldektől készítette a jelentést, 6 perce van öné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nézzük meg, hogy szükségem lesz-e a hat percre. Ez a második eszmecsere, ez az Ekon szakbizottságnak a véleménye a Költségvetési Bizottsággal együtt alakítottuk ki. Mondhatnám azt is, hogy csak egy vélemény, de mégis nagyon fontos, mert ez az első állásfoglalás, amit az Európai Beruházási Bankkal kapcsolatban összeállítottunk. Tehát ilyen értelemben mégiscsak fontos, mert a parlament jelzést is ad ezzel, és a véleményünket fejezzük ki. Két árnyék jelentéstevői ülésünk volt, amióta ezt elkezdtük, és voltak a határidők, az első az még tavaly volt, és két nagyon hasznos árnyék jelentéstevőit találkozónk volt, tehát köszönöm minden árnyék jelentéstevőnek a többi frakcióknak. Nagyon konstruktívan, jól dolgoztunk együtt, kilenc kompromisszumot hoztunk össze, a 99 módosítóból. A 9-es az rendszeresen visszaköszön. Úgy gondolom, hogy a kompromisszumok azok elsősorban az arra összpontosul, hogy az Európai Beruházási Bank legyen a fő ö, ilyen klímabank, és a digitalizálás egy ugyancsak egy olyan téma, amire különösen odafigyelünk, és természetesen arról is beszéltünk, hogy a finanszírozási szükségletek, igények is megjelennek a kompromisszumban, illetve az átmeneti ö, térségek, átmeneti időszakokkal is foglalkoznunk kell a különböző gazdasági ö, induló ö, helyzetekre is ö, gondolnunk kell, és külön odafigyelünk az átláthatóság, elszámoltathatóság, pénzmosás és adókérdésekre Hát ez nagyjából összefoglalja mindazon témákat, amiket a kompromisszumokba ö, besűrítettünk. Nagyon gyümölcsözőek voltak a tárgyalásaink, és úgy tűnik, hogy kilenc kompromisszumot sikerült úgy összehoznunk, hogy a frakciók többsége támogatja. És ez azt jelenti, hogy ezt már el tudjuk majd küldeni a Költségvetési Bizottságnak. Nyilvánvaló, hogy még majd kell egy végleges jóváhagyás, de valamennyi frakció úgy gondolja, hogy valószínűleg ez megkönnyíti majd a szavazást az Ekon Bizottságban is, mert szinte minden egyes egyéni módosító indítvány is valamelyik kompromisszumba belekerült. Tehát remélhetőleg könnyű szavazásunk lesz, jó tartalommal. Még egyszer minden árnyékjelentéstevőnek köszönöm a munkáját, érdeklődését, véleményüket, és akik még ö, beszállnak ebbe a vitába, azoknak is előre is köszönöm a részvételüket. Elnök, köszönöm szépen, nagyon hatékony, gyors hozzászólás volt. Most az árnyék jelentéstevőknek adom, Francesznak a néppárt részéről. Köszönöm szépen. Nagyon jó üléseket tartottunk a jelentéstevővel együtt. Az én két módosítomban én próbáltam prioritást adni az egész infrastruktúra kérdésnek. Segíteni kell az infrastruktúrákat az Európai Beruházási Bankkal, az infrastruktúrális beruházás az 1,6%-a a GDP-nek, ez az egyik legalacsonyabb az elmúlt időszakban, és az országok, amelyek élvezik a digitális átalakulást, ez nagyon fontos. Itt fontos, hogy az Európai Beruházási Bank szerepet játszon. Fontos támogatni a KKV-kat, hogy ezek eszközökhöz juss, forráshoz jussanak, és már azt is láttuk, hogy az EBB-n már vannak bizonyos változások e tekintetben. Fontos, hogy elismerjük azokat a ö, törekvéseket, hogy a klíma tevékenységet is kívánja finanszírozni az EBB, ugye 2025-től indulóan főként, és a 20-as évek végére ezek fontosak lesznek. Tehát itt fontos, hogy egy, egy megfelelő átmenet is legyen. Tehát ezeken a kérdések mind gondolkodtunk, kompromisszumokban ezek megjelentek, és remélem, hogy a továbbiakban is pozitív légkörben fogunk dolgozni. Köszönöm a jelentés készítőjének, hogy nagyon pozitív, konstruktív hozzáállást tanúsított, és azért fontos a jó légkör, hogy az Ekon szakbizottság erős határozott üzeneteket tudjon közvetíteni. Elnök, köszönöm szépen, SND Fernández kollega. Köszönöm szépen. Joachim Schuster kollégám nem tudott eljönni, de arra kért, hogy olvassam fel a véleményét. Az SND szempontjából három kérdés különösen fontos, Joachim véleménye szerint. Szeretnénk hangsúlyozni a közféra szerepét a beruházási célok elérésében, amelyeket ugye az új Európai Bizottság jelentett be, és arra kérjük az Európai Bizottságot, hogy szenteljen különös figyelmet annak, hogy az európai fiskális szabályok alatt támasszák a jövőre nézve a közberuházások növekedését. Másodszorban szeretnénk hangsúlyozni azt is, hogy az addicionalitás tényezője mennyire fontos az Európai Beruházási Bank által nyújtott finanszírozásban, és biztosítani kell a beruházások földrajzi egyensúlyát is. Végül, de nem utolsó sorban szeretnénk hangsúlyozni a parlament szerepét, és egy egyetértési megállapodást kérünk az Európai Beruházási Bank, valamint a parlament között, hogy javuljon a párbeszéd és hozzáférést kérünk az Európai Beruházási Bank dokumentumaihoz is. Együtt jó eredményt tudunk elérni, és egy erős határozott jelzést tudunk a parlament részéről is közvetíteni. Köszönöm. So, a Renew részéről. Piszláru úr van itt, de van-e valaki más a Renew részéről? Azt hiszem nincs, nincs itt senki a Rinyútól. Jessica Stegrud az ECR-tól. Nincs itt. A GUE, van-e valaki a GUE-tól? Nincs. Akkor a kecsdély keretében Győri Enikő kapja meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Igazából csak egy dolgot szeretnék hozzátenni az elmondottakhoz. Természetesen nagyon fontos, hogy megfelelő finanszírozást biztosítsunk a zöld megállapodáshoz, még az EBB részéről is, illetve a méltányos átalakulási mechanizmus keretében is. Az EBB hitelezni tudja az méltányos átmenetet és a zöld megállapodást. A fókuszt itt a just, tehát a méltányos, igazságos szóra kell helyezni Hangsúlyoznunk kell, hogy az EBB egy személyre szabott ösztönző rendszert kell alkalmazzon, és a regionális tényezőket is figyelembe kell venni, hiszen nem, nem szabad egyetlen régiót vagy országot sem kihagyni a zöld gazdaság felé való átmenetből, senkit sem szabad kihagyni. Remélhetőleg ezt eh, az előadó el tudja fogadni. Köszönöm. Okay, thank you. Köszönöm. Most az előadóhoz fordulok, hogy szeretné-e lezárni az elhangzottakat, ha a kercsidei keretében nem szeretne már senki hozzászólni. Köszönöm szépen, és köszönöm a kollégáimnak a hozzászólásaikat ebben az eszmecserében. Úgy gondolom, hogy a néppárt és az SZND kollégák részéről felvetett pontok szerepelnek azon kompromisszumokban, amelyeket megszövegeztünk, tehát hangsúlyozni az EBB szerepét illetve a zöld megállapodás finanszírozásában betöltött szerepét, támogatni azt, hogy egy klímabanká változzon. Ez szerepel, ugyanakkor a közberuházások növekedését is hangsúlyozzuk, ez is szerepel a szövegben. Különös figyelem egy méltányos átalakulásra szintén szerepel a kompromisszumban, ahogy említettem, hangsúlyozzuk, hogy el kell ismerni azt, hogy a régiók különbségeket mutatnak fel, ezt is el kell ismernünk tehát ez az elem is benne van a kompromisszumban. Hosszú vitát folytattunk arról, hogy hogyan lehet az EBB elszámoltathatóságát javítani. Ahogyan Eszendés kollégám ezt elmondta, ez nagyon fontos. A kompromisszumban szerintem ezt a pontot is megfogalmaztuk. Egy konkrét kompromisszum a KKV-kről, ahogyan Fitzgerald asszony is elmondta, fontos, garantálnunk, hogy a KKV-k is kedvezményezetjé lehessenek az EBB támogatásainak. Ez is szerepel egy kompromisszumban, úgyhogy ennek fényében úgy gondolom, hogy az összes most felvetett gondolatot felvetette korábban az árnyékjelentéstevő ülésen is, és ezek szerepelnek a kompromisszumokban is ahogyan jeleztem, véleményem szerint ezzel zöggenőmentes lehet a szavazás, és nagy többség támogathatja ezt a jelentést, amelyet majd továbbíthatunk a Költségvetési Bizottság felé. Köszönöm szépen, és várom a szavazást. Én is köszönöm az előadónak, lezárhatjuk ezt a napi rendi pontot. Emlékeztetném önöket még arra, hogy a, az ECOM-ban a szavazást február 6-án fogjuk megtartani, a plenárison pedig márciusban kerül megvitatásra ez az anyag. Köszönöm. És most visszadnám a szót az elnöknek. So we can start. Rendben, akkor elkezdhetjük a 25-ös pontot, a Bank Unióval kapcsolatos 2019. évi éves jelentést az előadónk Pedro Márkes az SND-től 6 percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Remélem, hogy nem fog ennyi időt igénybe venni a prezentáció, hiszen ez a második vita, amelyet itt a bizottságban tartunk ebben a témában. Egy évtizeddel ezelőtt Európa egy hatalmas válságon ment keresztül, a kiváltó okokkal tisztában vagyunk, egyetértünk azzal, hogy a második világháború óta ez volt a legsúlyosabb válság, komoly társadalmi és gazdasági következményekkel, amelyek messze túlmutattak azon, amire számítottunk. A tagállamok tehát tapasztalták, hogy az államkötvények veszélyes helyzetbe kerültek, és a történetnek része az is, hogy a bankok és a bankrendszer a válságban milyen szerepet töltött be. Egyesek lehet, hogy azt állítják, hogy a, jó, a rosszul működő fel, pénzügyi rendszer volt fő kiváltó a válságnak, mások szerint a pénzügyi rendszer hozzájárult a válság kiterjesztéséhez. Nagyon sok volt a válság kárvalótja. Európában sajnos túl sok időbe telt a reagálás. Komoly tanulságokat mondtunk le ebből a válságból. Megtanultuk azt, hogy ahogyan az eurót létrehozták, ez elősegítette a makrogazdasági egyensúlytalanságot, az aszimmetrikus sok hatásokkal szemben kellenek stabilizáló eszközök, és azt is megtanultuk, hogy a monetáris unióban a jelenlegi formájában. A pénzügyi rendszertől való óriási függés egyértelművé tette, hogy egy megfelelő működő bank unióra van szükségünk. Azt is levontuk a válságból, hogy a bankok, amikor nagyok, az adófizetőket azok fizetőkkel fizettették meg a károkat, és nem szeretnénk, hogy ez még egyszer bekövetkezzen. A válságból levontuk ezeket a tanulságokat, bizonyos reformok elindultak, de aztán minden ment a szokásos kerékvágásban, az országok kikerültek a válságból, a foglalkoztatás nőtt, a munkanélküliség csökkent, de az igazság az, hogy egyszer bekövetkezik egy újabb válság, és hogyha nem hajtjuk végre az elkezdett reformokat, akkor Európa megint nem lesz képes megbírkozni a helyzettel. Biztos vagyok abban, hogy senki sem szeretne egy ilyen forgatókönyvet, bizonyos témák kapcsán a nézeteltérések akadályozzák a reformokat, és amit meg kellett volna már tenni, azt még mindig nem sikerült véghez vinni. Ezért ennek a jelentésnek a célja az, hogy különböző lényeges intézményi álláspontokra építsünk, és egy nagyobb konszenzust alakítsunk ki itt a parlamentben, abban az értelemben, hogy találhatunk olyan kompromisszumokat, amelyek jelzik a parlament egyértelmű szándékát, hogy keresztül vigye ezeket a reformokat. A dolgok nem fognak megoldódni, csak azért, mert elhallgatjuk őket. Tudjuk azt is, hogy a bankuniónak ott van a biztos, betétbiztosítási rendszer, mint harmadik pillére, meg kell erősítenünk az egységes szanálási alapot is. Tudjuk, hogy azok a bankok, amelyek túl nagyok ahhoz, hogy kudarcot valhassanak, megbukjanak, súlyosak, és ellenemeznünk kell a helyzetet. Ezeket a kérdéseket több meghallgatás során megvitattuk különböző intézményeket is meghallgattunk még az első jelentés elkészítése előtt. Az árnyékjelentéstevőkkel együtt meghallgathattuk, hogy melyek az ő prioritásaik. Most pedig ki kell teljesítenünk a bank uniót és ennek az egész jelentésnek ez a célja. Köszönöm a módosító indítványokat az árnyékjelentéstevők és más kollégák részéről is. Ezeket megfelelően figyelembe veszem egy első árnyékrendéstevő ülést már tartottunk konstruktív szellemben, és biztos vagyok abban, hogy a következő is konstruktív lesz, és képesek leszünk kompromisszumra jutni. Köszönöm mindannyiuknak, és különösen az árnyékrendéstevőknek, valamint a kollégáiknak az eddigi munkát, és az Ekon titkárságnak is köszönöm az eddigi támogatását. Biztos vagyok abban, hogy sok munka áll még előttünk. Köszönöm szépen ezt a bevezetőt. Térjünk le az árnyék előadókra. Danuta Hübner Nekem is 6 percem van? Minutes, but... Thank you. Három. Hát ez kevésbé nagyvonalú. Pedro Márkesnek szeretnék köszönet mondani, nem csak azért, mert ezt általában megtesszük, hogy megköszönjük ezt, hanem azért is, mert az a kitűnő ötlete volt, hogy együttműködjön a titkársággal a meghallgatások során. Igazából meghívták az összes érintettet, az összes intézményt, amely kötődik valahogy a banki unióhoz, és nagyon jó értékelés sikerült végezni. Ez nagyon hasznos volt, és a jövőre nézve is ez szerintem egy jó dolog lehetne ezt követni. Szeretnék köszönetet mondani minden kollégának, nem csak az árnyék előadóknak, hanem azoknak is, akik módosítókkal segítették a vitát, és szélestették a látókörünket. Ez a jelentés, ahogy Pedro is elmondta, követi az előző jelentések formáját, tehát megvizsgáljuk a történetet, a banki unió fejlődését, és azonosítjuk a problémákat, kihívásokat, kihívásokat. Az általános érzésünk az az volt, hogy a válság után létrejött intézmények igazából átmentek a vizsgán, szembe tudtak nézni a kihívásokkal, de a jövőbe kell tekintenünk, és erősebbé kell tenni őket a elkövetkező válságra. Számos kérdésben már sikerült igazából egyfajta kompromisszumot találnunk, a kollégák között, és eh, szerintem folytatjuk majd ugyanígy, ugyanazon elképzeléseket osztjuk. hogy el kell kerülni azt, hogy az adófizetők pénzét használjuk akkor, amikor elbukik egy bank, és eh, a már meglévő eszközökben is létezik ez a fajta garancia. Úgy vélem, hogy a viták során egyetértettünk abban, hogy a jó zenészre kell támaszkodni. A versenyképesség, a, a, a profit szabályozásának tekintetében megvizsgáljuk az alacsony kamatot, a jelenlegi helyzetet, illetve azt, hogy mi a helyzet a nem teljesítő hitelekkel, a rosszul teljesítő hitelekkel, megvizsgáltuk azt a dilemát is, hogy mi van a csökkentéssel, kockázat megosztással. Szerintem a helyes egyensúly irányába kezdünk most már haladni. Továbbra is kérdés az, hogy mi lesz az Európai Parlament álláspontjával, azt illetőleg, hogy az Unió mennyire képes megfelelni a krízis idején az aszimmetrikus sokkoknak, még nem tartunk itt, nem tudom, hogy lesz-e itt valaha közös álláspontunk, erről ezzel foglalkoznunk kell. A jelentésben számos más pont van még, amely érdekes, és remélem, hogy sikerül már ezt eh, minél hamarabb lezárnunk. És remélhetőleg ez sikeres lesz, és így sikeres lesz a szavazás, és majd köszönöm. Köszönöm szépen, Danuta. A Renew nevében kell hány kollega ugyancsak három perc. Köszönöm szépen. Szeretném megismételni azt, hogy én is köszönetet mondok az előadónak és minden munkatársnak itt az Európai Parlamentben. Nem kétes az, hogy amikor a banki unióról beszélünk, ez nem csak absztrakt dolog, ez, eh, ennek van egy politikai dimenziója is, tagállami érdekekkel, és így nagyon komplex ez a kérdéskör. Ebben az összefüggésben egyetértünk az általános eh, értékelésre, mindenképpen egyfajta integritásra van szükség, a banki rendszerben felügyeletre van szükség, de nem szabad elfelejteni azt, hogy miről is szól a bank, a banki rendszer, a bankolás, eh, tőke elérhetővé tétele, a valós gazdaság számára, és segítsünk az adófizetőknek, állampolgárnak akkor, hogyha valami rosszul ö, sül el. Az sem kétséges, hogy kell egy egységes piac a bankterületén. A tagállamok is erre törekedtek a krízis óta. nemzeti felügyelet van, azonban még mindig, nem pedig európai, a központi bankok végzik a felügyeletet a tagállamokban, és ezt is meg kell vizsgálnunk. Bár van felügyelet eh, szanálás, de nincsen eh, ez kivéve teljes mértékben a tagállamok kezében, és ez eh, csökkenti annak a lehetőségét, vagy annak a, nem ösztönözi a bankot arra, hogy szupranacionális szintre is törekedjenek. Az adófizetők esetében az állami adósság fenyegetése jelentős, és a kérdés az, hogyan tudjuk megszakítani ezt a láncot. Minden, mindenképpen valamit tenni kell, de a politikai pártoknak, a tagállamoknak különböző a véleménye ezekkel kapcsolatban. Szerintem ez nagyon fontos része eh, mindennek, kérdés az az, hogy ha valami történik, akkor ez az álmodóság hibája, vagy a bankok hibája. A felügyelet tekintetében a pénzmosás még mindig egy nagyon fontos mm, pont, a tagállamoknak kell azt biztosítani, hogy erős pénzmosás ellenes vizsgálatot folytatnak le. A felügyelet, az előírás az európai, de a tagállamoknak kellene lefolytatni megfelelően a vizsgatokat, ezeknek nagyon erős vizsgatoknak kell lenniük, és javítani kell, tehát a pénzmosás elleni fellépésen. Nem lehet azt várni, hogy az lesz a norma, hogy megosztjuk a kockázatot akkor, hogyha a tagállamok és az európai adófizetők bizonyos mértékben felelősségre mondhatóak akkor, hogy egy bank összeomlik. Az idészre nagyon fontos kérdése a három pillérnek. Volt előrelépés a kockázatcsökkentés területén, de még mindig sokat kell tennünk a kockázat megosztás területén. Összegezvén úgy vélem, hogyha továbbra is együttműködünk, beszélünk a kérdésekről, akkor sikerülhet majd egyfajta konszenzusra jutni, hogy lesz elég részlet ebbe a konszenzusban ahhoz, hogy a többi európai intézményt arra kényszerítsük, hogy lépjenek, az már egy nagyobb kihívás lesz, de köszönöm mindenkinek az együttműködést. Köszönöm szépen Kahár úrnak, Ernst Ortason az zöldek nevében. Köszönöm szépen, üdvözlöm a jelentéstervezetet. Az első árnyék jelentéstevő egyetértés volt. Néhány elemet szeretnék kiemelni a pénzügyi válság után még mindig vannak olyan elemei a pénzügyi rendeletnek, amelyek nem akadályozzák meg a nem megfelelő fellépést a bankok részéről. Vannak még kihívások, és továbbra is vannak túlságosan nagy bankok, amelyek nem bukhatnak el. Az elmúlt években sikerült a kockázatokat csökkentenünk a pénzügyi rendszereinkben, van egy szanálási alap, de mi mindig láthatjuk azt, hogy kicsi az ez a kockázat megosztása irányába. Ezt a folyamatot meg kellene gyorsítani, hogyha egy banki uniót szeretnénk. Ezért ilyen erős a megfogalmazás. Jelenleg erre van szükség szerintem a jelentésben. Ma beszéltünk, ma kineveztük a, a EMEA és az ECB új tagjait, ez a jelentés is beszél arról, hogy a kinevezésekben nemek közötti egyensúly. Az bizottság ígérgetett, viszont itt az ideje annak, hogy legyen egy reform, és biztosítani kell azt, hogy ez, ez legyen az utolsó olyan nevezési kör, amikor férfiak dominálják eh, ezeket a posztokat. azt, hogy a listákon csak férfi nevek szerepelnek, ez nem elfogadható. Azon is leszünk az oldak részéről, hogy fenntartható finanszírozás legyen a taxonomiáról, és beszéltünk ma, ez nagyon fontos lépés, de felszólítunk majd arra is, hogy legyen egy eh, másfajta taxonomia is, eh, amelyre mi nem rendelkezünk, és amire szükség van. Nagyon fontos a fogyasztók védelme a pénzügyi rendszerben. Szeretnék az árnyék előadóknak köszönetet mondani, és az előadónak azért, hogy hajlandóak voltak erre utalni a jelentésben, a 31-32 és a 162-es módosítókban utalunk a különböző botrányokra erre vonatkozólag. Azt javasoljuk, hogy meg kell védeni a sérülékeny fogyasztóhitellel vagy jelzálakitellel rendelkezőket. A másodlagos hitelpiacoknak is egy kéz a kézben kell járniuk az erős fogyasztóvédelemmel. a pénzmosással szemben is fellépésre van szükség, erre is utaltunk. A 172-es módosítónkban azt kértük, hogy jobban lehessen szabályozni az árnyék eh, banki tevékenységeket, ezek veszélyesek lettek az európai pénzügyi szektorba nézve, itt alacsonyabbak a szabályozói eh, szabályozások, és eh, ezért itt is jobb fellépésre van szükség. Ezzel mind el kell gondolkodni, de úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon jó alapot képez a további munkához. Köszönöm szépen a beszámolót. Nem tudom, hogy van-e valaki, aki az ID nevében kíván szólni. Nincs. ECR-tól. Van, aki ECR nevében akar szólni? Nincs. Mányi Csinevelt a GUE-tól. Itt van, látom. Akkor üdvözlöm. Köszönöm szépen, elnök úr, először is. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak, hogy ilyen konstruktív módon együttműködött velünk eddig. Szerintem ez a jó irányba haladunk. Ha így folytatjuk, akkor nagy lesz az egyetértés sok kérdésben. A GUE NGL az eddigi eljárásban arra törekedett, hogy konkrét módosítókat nyújtson be olyan témákban, amelyek véleményünk szerint erősebben kell, hogy megjelenjenek ebben a tervezetben. Szerintünk a banki szektorban a pénzügyi válság óta nem lett megoldva a strukturális probléma. A múltban volt egy-két előzetes intézkedés, ezek fontosak, ezek a jó irányba haladnak, de egy új válság esetén a szanálási mechanizmusok nem megfelelőek, túl gyengék, és egy új, eset, egy új válság esetében ismételten az adófizetőknek kéne ezt megfizetniük. Nagyon fontos az a kérdés, hogy foglalkozunk a too big to fail kérdésével. Szeretnénk ezt még jobban erősíteni a jelentésben. A másik dolog, ami fontos számunkra, a szektor csökkentése mellett az is fontos lenne, hogy az állami regionális intézmények sokkal fontosabb szerepet játszanak, és ennek hátterében értékeljük a bizottság terveit is, illetve a banki szektor konszolidációját is, és kritikusak vagyunk, főként a határokon átnyúló fúziók megkönnyítése tekintetében. A kockázat megosztás tekintetében szeretnék az európai betét biztosításra kitérni. Hogyha ez azt jelenti, hogy a konszolidáció és a kockázat megosztás területén tőke szempontjából erősítik a, a nagy bankokat, és emiatt háttérbe kerülnek az állami regionális szervek, akkor mi ezt elutasítjuk. Az eddigi találkozónkon már jeleztük azt, hogy az eddigi kompromisszumokat tudjuk támogatni. Szerintünk ez jó irányba halad. Még két dologra szeretnék rámutatni, ami nekünk nagyon-nagyon fontos lenne a további tárgyalások szempontjából. Az első legyen az, hogy további deregulazáció legyen a szektorban, ez nem elfogadható számunkra ez befolyásolhatja a szavazási hozzáállásunkat, és hogyha már több kockázat csökkentésről beszélünk, akkor nem az állami kötvény kockázatát kell figyelembe venni, hanem inkább a banki rendszer strukturális reformjáról kellene beszélnünk, de összességében szerintem az új jó úton haladunk, várom a további konstruktív együttműködést az előadóval és a többi egyik jelentéstevővel. Thank you, Martin. Uh, I don't see anyone... A kecsdiájra senkit nem látok. Megkérdezném Márkesz urat, hogy kíván-e konklúziókat mondani. Köszönöm szépen, köszönetet mondanék az árnyék jelentéstevőknek, és az mai észrevételeket is, ezek segíteni fognak bennünket abban, hogy a következő ülésen, ez jövő héten lesz már, addigra valószínűleg közelebb jutunk a kompromisszumokhoz, amelyekről tulajdonképpen azért konszenzus van. Védeni kell a fogyasztókat, el kell kerülni a rendszerkockázatokat, és meglegyenek az eszközök arra az esetre, hogy ne következhessen be az euróövezetben, illetve Európában. És végezetül nagyon fontos, hogy a bankunió egy erős pozíciót, álláspontot kapjon az az Európai Parlament részéről. Tehát a parlament nem akar semmi más, mint csak, hogy a bankunió mielőbb jöjjön létre, ez védi az állampolgárainkat, és azt szeretnénk, hogy addig nem nyugszunk, amíg ez át nem megy. Köszönöm szépen, Márkesz úr! Nagyon nagy a kooperációs szándék, és ez egy jó hír és hát azért kaptak csak nem 300 módosítót. A február 17-18-án kellene, hogy legyen a bizottsági szavazás, 27-én, márciusban pedig majd a másik. Egyéb ügyeink nincsenek, a következő ülés az pedig január 27-én hétfőn lesz, mindenki vigyázzon magára, és remélem, hogy akkor hétfőn találkozunk valamennyien. Mindenkinek jó utat kívánok, és jó hétvégét!